akkor most visszatérhetünk az eredeti napirendű pontunkra, a fogyasztók jogaira. Ezt mielőtt félbeszakítottuk a tárgyalást, Lichtenberg asszony jelentkezett, de ő már nincsen itt, akkor visszadom Wallis asszonynak a szót, aki eredetileg a vélemény előadója. Köszönöm, elnök úr. Először is azzal szeretném kezdeni, hogy megköszönjem Heslin professzor úrnak a, az előadását, illetve a, a e, tanulmány ismertetését, amelyre ma délelőtt került sor. Ez e, jövőbeli munkánkat nagy mértékben segíteni fogja a fogyasztóvédelmi irányelvek e, témájában. Pillanatnyilag, amit tenni tudunk, az az, hogy ezeket a jelentéseket készhez veszük, amelyek nagy segítségünkre lesznek a továbbiakban, és amelyek rávilágítanak a különbségekre, vagy az adott esetben felmerülő ellentmondásokra az irányelvek, illetve a közös referencia keret között a kötelmi jog területén, és hozzásegítenek arra, hogy kiküszöböljük azokat a nehézségeket, melyek az irányelv, illetve a nemzeti jog között mutatkoznak. A véleményező bizottságnak is köszönetet szeretnénk mondani, és ez a Zimkó bizottság világosá tette, hogy nem akar elsietett következtetésekre jutni a munka folyamán, ezért nekem is az az igényem, hogy a jelentések vizsgálatára szálljunk kellő időt, és az új esztendőben térjünk vissza az új munkadokumentum megalkotására, amely a régi parlamenti mandátumon alapul, és a továbbiakban folytatjuk ezt a munkát, és eldöntjük, hogyan kívánunk tovább lépni. A professzorokkal kapcsolatban megjegyezném, hogy én most nem szeretnék föltenni kérdéseket, hiszen a jelentésük mindenre kiterjed, és nagyszerűen segíti majd további munkánkat. Nagyon köszönöm hogy ezt elmondta, és egyébként én is rendkívül érdekesnek tartottam ezt a beszámolót, és nagyon érdekes volt, hogy voltak aggájaink előjáróban, sorainkban is, és talán ezeket hadd foglaljam össze két gondolatban. Az első felismerés az, hogy nyilvánvaló, hogy a CFR-nek az eszköztára nem kötelező érvényűen találkozik az irányelvben talált szabályozásokkal. És a másik pedig Fordítva, hogyha a CFR nagyobb mértékben tudott volna lépni ezzel kapcsolatban, akkor a nemzeti e, kötem jogra való kihatás alacsonyabb lett volna. Tehát ez a két szak véleménynek a kicsengése, és ezért azt javasolnám, és az árnyék jelentéstevőnek az infrakciómban javasolni fogom, hogy nagyon e, erőteljesen a CFR eszköztárára próbáljunk utalni, e, hogy hatályt tudjunk szerezni e, ennek annak érdekében, hogy az irányelvre kihatással lehessen, és ha jól látom, Wallis asszony e, bólogatott erre, tehát azt gondolom, hogy ő is ebbe az irányba fog javaslatokat tenni, a módosító indítványokban, és azt gondolom, hogy ugye segítenünk kell a belső piaci bizottságnak is, hiszen a CFR kérdéskörét egy kicsit még mostohán kezelik, és én azt gondolom, hogy itt a jogi bizottságban talán általánosabban jogi szemszögből kell ezeket a kérdéseket alátámasztanunk, és éppen ezért nagyon fontos az, hogy a közös kötelmi jogról beszéljünk. Egyébként ma délután is szó lesz erről, és a két szakvélemény is be fog kerülni mind a két munkacsoportban folytatott eszmecsere taglalásában. Jelen pillanatban, hadd kérdezem meg, van-e valakinek kérdése a két professzor úrhoz? Igen, mondta úr, szeretne a bizottság részéről önni a szó. Um, uh, Köszönöm, elnök úr, jó napot kívánok valamennyiüknek. a bizottságnak a munka állására vonatkozó álláspontja vonatkozásában az, hogy kitűnő akadémikus, tudományos munka folyik, azonban még a tervezett stádiumában tartunk, ami azt jelenti, hogy számos téma vár megvitatásra és finomításra. Ugyanakkor azonban üdvözlöm azokat a tanulmányokat, amelyeket ezzel a témával kapcsolatban itt ismertettek, hiszen ezek a tanulmányok azt tanúsítják, hogy élénk érdeklődés nyilvánul meg Wallis asszony munkája iránt, és ez számos megoldás lehetőségét veti föl, és sok szempontból a kétféle megközelítés hasonló, vagy legalábbis összehasonlítható eredményekre vezet. Úgy gondolom, hogy ez egyfajta inspirációs forrás, ihletet adó munka volt, amelynek talaján a további eredmények kibontakozhatnak és azt hiszem, hogy az elállási jog, a fogyasztók kötelezettségei a e, reklamáció során, a kereskedők e, felelőssége, a kártérítési felelősség, mind-mind olyan kérdések, e, amelyeknek kihatásai befolyásolják a kötelmi jog alakulását. És ezek a témák, valamint számos egyéb téma is, összehasonlítható eredményekre vezetnek a kétféle megközelítésben. Szeretném hangsúlyozni, hogy a közös referenciakeret, illetve a meglévő irányelvek eltérő eredményekre vezethetnek. A közös referenciakeret egyfajta szigetet jelent a meghatározatlanság óceánjában az egyes tagállamok jogrendjének közelítése irányába hatva. Úgy gondolom, hogy a közös keret hatája lényegesen nagyobb körre terjedhet ki. Egyeztettünk a hatály, a tárgyi hatály kérdésében, eh, mielőtt benyújtottuk volna javaslatunkat, és úgy gondoltuk, hogy eh, európai eh, fogyasztóvédelmi kódex létrehozása szempontjából nem tűzhető ki ilyen határ, ezért úgy határoztunk, hogy pillanatnyilag néhány kulcsfontosságú kérdésre, illetve aspektusra koncentrálunk, amelyeknek a legnagyobb kihatásaik vannak a belső piacra. Ezért választottuk azt, hogy a teljes mértékű harmonizáció mellett foglaljunk állást. Mit jelent ez a gyakorlatban? Ez azt jelenti, hogy csak azokat az aspektusokat kívánjuk szabályozni az irányelvben, amelyek fontos kihatással vannak az egységes piac alakulására, míg egyes részletkérdéseket a tagállamok hatáskörében hagyunk meg. Ennek egy példája a 22. Bekezdés más, 22. cikk második bekezdése, ahol az elállási jog lehetőségét hatályozzuk, és ahol a kereskedőnek hét napon belül vissza kell Eh, eh, fizetnie a vételárat. Ez tehát a 22. Eh, bekezdés második, 20. cikk második bekezdése értelmében adott esetben eh, meg fogja akadályozni, hogy ezt a visszafizetési időszakot rövidítsék az egyes tagállamok. Eh, az, eh, ennek megszegése nyomán érvényesítendő szankciók vonatkozásában, például a kártérítési felelősség szabályozásában azonban a tagállamok fognak szabad kezet kapni. Figyelembe kell vennünk azt is, hogy két téma van még, ahol sokat javíthatunk a javaslatban. Az egyik a tárgyi hatály, a másik pedig a hagyományos kötelmi joggal kapcsolatos viszony szabályozása, a tagállami kötelmi jog, illetve a javaslatok közötti <clears throat> harmonizáció területe. Úgy gondoljuk, hogy e véget a javaslaton cikkenként kell végigmennünk, hogy jobb közelítést értsünk el, érjünk el, hogy szabályozzuk, hogy milyen jogorvoslati lehetőségek, illetve milyen szankciók érvényesülhetőnek a tagállamban. Igen. Ha mondhatok valamit megpróbálva a megfogalmazott bírálatokra is reagálva Hesseling professzor úr részéről, nos például a definíció vonatkozásában, nos még mindig úgy gondolom, hogy számos témában a közös referenciakeret, illetve az irányelvjavaslatok közös eredményre vezetnek. Nem gondolnám, hogy a fogyasztó fogalom meghatározása jobb lenne a referencia keretben, mint a jogszabálytervezetekben. A primarily szó a különbség a kettő között az első sorban szó alkalmazása, amely nézetünk szerint nem jót nem vezet olyan eredményre, amely meggyőzően jobbá tenné valamelyik meghatározást. Én azt hiszem, hogy ennek a beszúrása további kritériumok bevezetése nélkül alig ha fog jobb eredményt biztosítani. Másfelől a jogorvoslatok területén nem osztom azt a nézetet, hogy a közös keret több védelmet nyújt. A közös keretben számos jogorvoslat található, hiszen ha a kereskedő felajánlja, hogy orvosolja a panaszt, hogy kiküszöbölje a hibát, akkor a fogyasztó köteles ezt elfogadni, nem mondhatja fel a szerződést, nem állhat el tőle hanem észszerű időtartamot kell biztosítani a kereskedő számára, hogy orvosolja a reklamációt, hogy kijavítsa a hibát. Nem hiszem, hogy ez komoly különbséget jelentene. Nyilvánvaló, elnök úr, hogy a közös referenciakeret szabályai átfogóbbak, mint a meglévő szabályozás, hiszen ez a jogszabály egyfajta óceánként fogható fel, egyfajta alternatív kötelmi jog és a tagállamok vonatkozásában nem vagyok biztosabban, biztosabban hogy ha az összes szabályt figyelembe veszük, amely megfogalmazódik a közös referenciakeretben, és ezt mind érvényesítjük az irányelvekben, akkor lényeges javulás érhető el e, ebben a vonatkozásban. Ám ha a tagállamok jobban szeretik a hagyományos kötelmi jogban szereplő jogorvoslati lehetőségeket, akkor természetesen érhetnek ezzel, ha vonakodva szerepeltetnek bizonyos ott meghatározott plusz jogorvoslati lehetőségekkel, akkor a kék gomb megnyomásával ugyanaz az eredmény váltható ki. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Avamont úrnak, és csak két megjegyzésem lenne ezzel kapcsolatban. Az első, hogy azt gondolom, hogy a bizottság helyesen jár el akkor, amikor azt mondja, hogy most, amikor a DCFI létezik, comply or explain ügyben. Tehát elvileg ugye azt mondja, hogy az eszköztárban ez szerepel, és használjuk, de hogyha esetleg nem használjuk mégsem, hiszen ez azért mégsem a szent tehén, amivel itt, ről itt szó van, ilyen esetben gyakorlatilag a törvényhozó saját kezdeményezésű e, eljárásban ezt módosíthatja, de akkor meg kell indokolnia ezt, és ezt majd még részleteiben meg fogjuk beszélni. De azt hiszem, hogy a svéd elnökség által rendezett Stockholmi konferencia néhány hete nagyon jól megmutatta, hogy ez a comply or explain eh, alapelv, ez időközben már elvárásnak számít, és amit eh, Schulte, Schulke professzor úr elmondott, ezzel kapcsolatban láthatjuk, hogy van egy eh, összefüggés a között, amit a bizottság javasolt, illetve a között, az opcionális modell között, amit a másik oldal javasolt. Ugyanis, hogyha a teljes harmonizáció megbukik, már pedig én prognosztizálni merem, hogy nagyon széles körben eh, nem fog létrejönni, ahogy már látom itt a házon belül és a bizottságon belül, akkor ebben az esetben legyen egy opcionális modell, ami eh, nem csak a fogyasztók, hanem a kis és közepes vállalatok számára is rendkívül fontos egy ilyen leegyszerűsített megoldás ebben az esetben, és én azt gondolom, hogy ez az a feszültség tér, amiben éppen most találjuk magunkat. A tanácsban megvitatásra kerül, hogy a kereskedelemre milyen kihatásai lesznek egy ilyen szabályozásnak, és majd még meg fogjuk nézni részleteiben. Valész asszonynak lehetősége lesz arra, hogy részletkérdéseket is itt megvitasson velünk a bizottságon belül, és én azt gondolom, hogy ez egy szerencsére egy eléggé hosszú és remélem gyümölcsöző eszmecsere lesz, tehát a teljes harmonizáció teljes körűen vagy részben, vagy pedig egy alternatív megoldásként egy opcionális megoldás, ami a tagállamok nemzeti jogán belül nagy mozgásteret hagy arra, hogy egy opcionális megoldással oldja meg a belső piacra nézve ezeket a kérdéseket. Hadd kérdezzem meg, hogy van-e ezzel kapcsolatban megjegyzésük, úgy látom, hogy senki nem szeretne ehhez hozzászólni, akkor a 18-as pontot ezzel várra lezárhatjuk. A 19-es pontra értünk, és Evelyn Régner asszonyi a szó, alternatív befektetési alapkezelők, ez a következő témánk. Ez a dosszié úgy tűnik, hogy már a bizottságokban zajló munkát illetően az ECOM-ban, illetve a jogi bizottságban már láthatóan nagyon nehezen fejlődik. És ennek a háttere az, hogy július óta rendelkezésre áll egy olyan határozat, ami az ECOM és a jogi bizottság részéről egy azt a szükségszerűséget írja elő, hogy együtt dolgozzon a két bizottság ebben a témában. Sajnos időközben Gozész úrral, aki ott a jelentéstevő, már kiderült, hogy a munkamódszert illetően nem ugyanaz az elképzelésünk az eljárásmódokat illetően. És ezért az első találkozásunkat követően egy dokumentum született meg, amelyben én javaslatot tettem arra, hogy mely témák azok, amelyek a kizárólagos illetékességébe esnek a jogi bizottságnak, azonban sajnos az ékon részéről a jelentéstevő nem értett egyet velem ebben, tehát sajnos egyáltalán nem sikerült konszenzust teremteni, hanem teljesen eltérő a megközelítési módunk, és most igyekszünk éppen kideríteni azt, hogy a jogi bizottság hatáskörébe mely kérdések eshetnek valószínűleg a hatályt illetően, illetve melyek azok, amelyek az ékon területére esnek, és jelen pillanatban nem sikerült egyetlen egy cikkben tudtunk megegyezni, ami hát jelen pillanatban nem egy jó dolog. Én nagyon sajnálom a dolog jelenlegi állását, és dr. Léne úrhoz fordulok, a bizottságunk elnökéhez, és köszönöm neki azt, hogy ő elnökként levelet írt az Ékon bizottság elnökéhez, és hogy próbáljunk meg egy kölcsönös megállapodást elérni, mert hiszen az nem egy túlzottan jó megoldás, hogyha legmagasabb szinten próbálunk e, e dosszié tekintetében szükségtelen döntést tehát, elérni. Tehát nagyon jó lenne, hogy ezt a mi szintünkön tudnánk ebben megegyezést találni, hiszen ez egy rendkívül fontos dosszié, és nem szabadna, hogy a végén ezen a formális úton, módon kelljen eldönteni ezeket a kérdéseket, úgyhogy nagyon remélem, hogy nem sokára sikerül ebben a kérdésben döntést elérni. A draft opinion azt január 9-én fogjuk elküldeni, Február 6-án fog zajlik az eszmecsere, és feb- március 22-én és 23-án kívánunk erről majd a bizottságban döntést hozni. Ez a tervünk. A magával a témákkal kapcsolatban szeretném azért a leglényegesebb kérdéseket kiemelni, bár eléggé nagy kérdőjelek vannak még azt illetően, hogy melyek azok a cikkek a e, véleményben, a dossziét illetően, amelyek a mi illetékességünkbe fognak esni végső soron. Tehát szeretnénk most néhány tartalmi megjegyzést tenni. Először is e, vannak politikai aggájaim is, amelyek a törvény alkalmazás technikáját illeti, hiszen néhány végrehajtási eljárás a 49-es cikken belül kellene, hogy lebonyolításra kerüljön, és ez számunkra, az Európai Parlament tagjai számára nagyon fontos az, hogy aktívá váljunk, és a, ne csak az ikonban, hanem a jogi bizottságban is foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel. A tízes cikket például e, sorolják fel ebben a körben a rizikómenedzsmenttel kapcsolatos elvárások. Egyébként a kockázati menedzsment ez valóban egy olyan kérdés, ami ebben az összefüggésben jelentősen érintett. A, az alkalmazási területét illetően ez egy e, nagyon forró e, témakör, hiszen ez a katalógus, ez nem csupán a jogi bizottság illetékességébe esik, ez túlzottan messze menő lenne, hogyha erre törekednénk, tehát nem csak az alapoknak a menedzsereinek a témakörét akarjuk, hanem magukat az alapokat is szabályozni szeretnénk. Ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen jelen pillanatban a jelenlegi helyzet csak egy látszólagos biztonságot teremt és véleményem szerint éppen ezért itt valóban cselekedni kell, annak érdekében, hogy a, azokat a menedzsereket, akik az Európai Unión kívül tevékenykednek, ők gyakorlatilag az, az irányelv alá eső menedzserekhez képest eltérő módon kerülnének kezelésre a küszöbértékekkel kapcsolatban szeretnék a tegnapi e, példára utalni, Stoiber úr említett e, a 99 wattos izzókkal kapcsolatban egy küszöbértéket, ahol e, ugye elhangzott az, hogy mindegy, hogy a küszöbértéket hogyan szabályozzuk, és ne is legyenek illúzióink ezt illetően, mindenképpen reagálni fognak arra, és ebben az összefüggésben pedig azt gondolom, hogy mindenképpen adaptálni kell majd ezeket az értékeket, tehát ennek érdekében azért küszöbértékekre szükség van. A hatos cikkel kapcsolatban elmondanám, hogy meg kell említeni annak a szükségszerűségét, hogy a rendszer szerű kockázata a hedge fónoknak már az ezzel kapcsolatos likviditási kockázatokra is figyelemmel kell lenni, és éppen ezért nagyon fontos az, hogy a mi alapunkban is a firewall, tehát a bank és az investment területek szétválasztásáról eszmecserét kell folytatnunk itt a jogi bizottságban. A hatos cikkre szeretnék még utalni zárásként, ami véleményem szerint a hatos pontban négyes alpont, ami véleményem szerint egy olyan téma, amely feltétlenül a határidő kérdése túlzott a rövidek, és ez a, mindenképpen a mi bizottságunk illetékességébe esik, tehát a tíz nap, illetve a két hónap, ami rendelkezésre áll ez ebben a kérdéskörben, ha eljárási kérdésekről van például szó, akkor én mindenképpen amellett vagyok, hogy a mi bizottságunk illetékességi körébe kerüljön át ez a téma. Az átláthatóság témája az véleményem szerint egy, megint egy olyan téma, ami a jogi bizottság kizárólagos illetékességébe kell, hogy kerüljön, hiszen ennek előtörténete van, és én azt gondolom, hogy ez az is, amit elmondtam, emellett szól. És az értékelés kérdéssel kapcsolatban hadd mondjam el azt, hogy ha független harmadik személyeket kell bevonni a megállapítás során, akkor ez egy rendkívül fontos téma a depóvezetéssel kapcsolatban is, ahol független harmadik személyek egy független biztonsági megoldást jelentenek, pluszt jelentenek ebben a körben. És hadd utaljak arra, hogy itt a bizottságunkon belül az árnyékjelentés tevőkön keresztül is e, már több eszmecserét folytattak a lobbyistákkal és más érintettekkel is, tehát nagyon sok e, olyan elképzelés már létezik, ami eh, ahogyan ezt a kérdéskört el lehetne képzelni. A private equity fondokkal kapcsolatban eh, hadd utaljak az átláthatóság kérdésével kapcsolatban arra, hogy itt is jelen pillanatban még a bizottság javaslata nem kielégítő, és talán még egy témát hadd említsek meg, amelyek kapcsolatban még nem tudom pontosan, hogy pontosan hol kellene állást foglalnunk, de ez a téma egyébként rendkívül fontos, mégpedig a kielégítő információ és konzultáció a munkavállalók számára. Még nem tudom egész pontosan, hogy ez milyen összefüggésben kell szabályozni, de én azt gondolom, hogy mindenképpen a mi bizottságunk számára kellene ezt a kérdéskört is biztosítani. És van még egy kérdés, a 30 kettes cikk, a kis befektetők kérdése, ahol véleményem szerint nagyon fontos az, hogy a pénzügyi piacok stabilitásának a helyreállítása érdekében nagyon fontos a fogyasztók védelme, és nem elegendő az, hogy ezeknek a termékeknek a tilalmát engedélyezzük, hiszen nagyon különböző szabályozások léteznek jelen pillanatban az érvényes nemzeti törvényi szabályozásokban. Tehát nagyon gyorsan megpróbáltam összefoglalni, hogy melyek azok a legfontosabb pontok és szándékok, amelyek jelen pillanatban még egy diffúz nyitottsághoz vezetek, tehát nem tudtuk e jelen pillanatban még ezeket konkrétan lefektetni, de nagyon nyomatékosan appellálok az árnyékjelentős tevők felé is, hogy konstruktív munkát folytassunk, hiszen nagyon nagy érdekünk fűződik ahhoz, hogy szorosan működjünk együtt az ékonnal közös egyeztetésekben, eszmecserékben, majd szavazások körében. Köszönöm szépen. Szoros kapcsolatban vagyunk a gazdasági bizottsággal, beszéltem a kollégákkal is az előadóval, Bozesz kollégával kell még tárgyalni. A cél nyilvánvalóan az, hogy megfelelő felosztás legyen, feladatmegosztás. Szerintem egy félreértés az egésznek az oka, ami abból származik, hogy nem ismerik a gazdasági bizottságban az új ügyrendet. Ez szerint ugye van eh, hatáskör felosztás, korábban nem volt ilyen, korábban az úgynevezett Enhanced Procedure keretében a, a Költségvetési Bizottság döntött erről, most azonban más a helyzet. Most fel, felosztásra kell, hogy sor kerüljön, és eh, mivel a titkársággal az érintettekkel már egyeztetni kell erről, vagy egyeztetünk is, most már a probléma formális, amit megoldhatunk a héten. Mégis szeretném a bizottság javaslatát szeretném határozottan üdvözölni, ha sokáig tartott, amíg Rasmus kollega a gazdasági bizottságból és én innen hónapokon keresztül dolgoztunk két jogalkotási e, tervezeten, amit igen szkeptikusan fogadott a bizottság és e, az illetékes biztos is jelezte, hogy tulajdonképpen nincs is szükség az egészre és akkor jött a két jogalkotói határozatunk a válsággal kapcsolatban is, és a különböző szintű állam és kormányfői döntés, ami végül a bizottság elnökének, a biztosoknak a vélemény változáshoz vezetett, és most itt van a javaslat. Lehet még több ponton javítani, de jó, hogyha sietünk parlamentként. Nyilván a választások alatt nem tudtunk ezzel foglalkozni, a tanács sokkal előrébb jutott már a tárgyalásokban, mint mi. Úgyhogy van némi okunk arra, hogy gázt adjunk, belehúzzunk. A konomitológiát amúgy is minimalizálni szeretnénk, ez hagyományos már nálunk, egészen más, mint a gazdasági vagy a, köz, a mm, Környezetvédelmi Bizottságban, ők kicsit nagyvonalúbbak a komitológiával, de most talán itt mi is együtt tárgyalatunk. Nagyon izgalmas vita lesz, hogy új termékeket mennyire lehet, vagy mennyire kell engedélyeztetni. Nem kellene azon az eljáráson ahhoz ragazni, hogy szigorú átláthatóság, szigorú kötelezettség teljesítés, és akkor a szabályozó hatóság az ellenőrzésnél léphetnek közben. Meg kell nézni, nehogy az új termék fejlesztés kreativitását a pénzpiacokon korlátozzuk, de hát megfelelő lobbival kell majd tudnunk tárgyalni, és akkor megnézzük, hogy harmadik országokkal való eljárás is hogy alakulhat. Jelentős kritika van ezzel kapcsolatban, világos előírások vannak, de úgy gondolom, hogy jogosult, hogy a fedezeti alapokat és a magántőke alapokat különbözőképpen kell kezelnünk. A fedezeti tőkealapok azok kockázatkitettek voltak a magántőkénél, ugye mivel a hosszú távú orientáció miatt nincsen olyan kockázat, de gyakran visszaélések voltak. Nézzük csak az asset stripping kifejezést, gondoljunk csak erre. És a bizottságtól én a jelentésemben szabályozást kérünk minden egyéb társasági jog szempontjait azonban ez ér, érintheti, nem, és nem tudom, hogy a bizottság hogyan képzeli el ezt, hogy oldja ezt meg. Nagyon fontos lenne például a bankrendszer reformját is végig gondolni, ahogy az Egyesült Államok is gondolkozik ezen persze, ott is vannak nagyon objektív okok, hogy egy standard bankot és a befektetési bankot különbözőképpen kezelik. Érdekes, izgalmas vita lesz ez, amit a gazdasági bizottsággal együtt fogunk, és Budó kollega kért még szót, tessék. Da, mulțumesc. Aș vrea să fac câteva considerații generale și de filozofie legislativă. Szeretnék néhány általános megjegyzést tenni ennek a témának néhány gyakorlati aspektusáról. Itt a bizottság 100 milliós érték küszöböt javasolt. Én úgy gondolom, hogy az 50 millió alkalmasabb küszöbérték lenne Én azt hiszem, hogy nem célszerű ezt magasabb szintre emelni, mert már ez önmagában is meglehetősen nagy kitettséget jelent. Jelentős kockázatot testesít meg. Ami a befektetési alapok kezelőit illeti, nos úgy gondolom, hogy szakmai szempontból célszerű pontosabb felmérést végezni egy adott befektetés kockázatáról itt a kisbefektetők pénzeinek kezelésével megbízott befektetési alapok kötelezettségeit kell körülírni, és kellő szigorral kell tudnunk eljárni abban az esetben, hogyha a megszokottól eltérő korszerűbb megoldásokat keresnek. Ezért úgy gondolom, hogy ezeket a kötelezettségeket még finomítani kell, hogy elkerüljük azt, hogy szükségtelen költségek merüljenek fel a túlzott bürokrácia következtében. Adott esetben olyan helyzet alakulhat ki, amikor az emberek tartózkodnak a befektetésektől, e, tekintettel arra, hogy e, nagyobb kockázatot testesítenek meg a befektetési alapkezelők, mint kívánatos. Elképzelhető, hogy e, nagyobb jövedelemmel kecsegtetnek ugyan, de ennek ellenére a magas vagy magasnak érzett kockázat következtében a kisbefektetők tartózkodó álláspontra helyezkednek. Egy végső megjegyzésem pedig az, hogy a jövedelmezőség tovább csökken, ha plusz kötelezettségeket rovunk a befektetési alapkezelőkre, ezért biztosítani lenne célszerű azt, hogy a kockázatok felmérését saját hatáskörben tudják megoldani, anélkül, hogy ez külön költségeket eh, jelentene számokra. Eh, tehát eh, minden vonalon célszerű kerülni a pluszköltségek felmerülését, illetve a túlzott mérvű bürokráciát. Azt hiszem, hogy világosan kell tudnunk megfogalmazni, hogy mik is a célok az irányelv megalkotásakor, Tudnék az, hogy kerüljük el azt, hogy a rendszer által magában hordozott költséges gazdálkodás akadályozza a jövedelmezőséget, illetve a befektetésre szánt összegek közös kasszában történő kezelése hozza meg azt a jövedelmezőséget, amely a gazdaságos üzeméretből adódik. Köszönöm. Mondjunk búcsút ennek a napi rendi pontnak, és nézzük a 30-ast. Szájer képviselő úr. thank you very much. Köszönöm szépen. Utoljára azt kértem, hogy támogassuk azokat a módosító indítványokat, amelyeket az ötös részsel kapcsolatos csomaggal kapcsolatban megfogalmaztunk, de azóta több új fejlemény történt, így például a Lisszaboni szerződés hatályba lépte, amelyek, amit valamennyien vártunk is. Ennek azonban az Omnibus 5 kimenetelére van kihatása, és a november másodikai Strasburgi plenárison ez téma lesz, különben pedig kifutnánk az időből. Az Omnibus 5 rövid csupán két aktusra kiterjedő csomag volt, és a tanácssal folytatott egyeztetés során szembesültünk bizonyos jogi érvekkel a bizottság részéről is, hogy ez a problémát ilyen rövid idő alatt nem igen fogjuk tudni megoldani. Komoly vitát folytatunk a parlament előjogaira vonatkozólag a az együttdöntési eljárás végrehajtásának vonatkozásában, a második aktus vonatkozásában, tudnélik a szarvasmarhák, illetve azonosítása, illetve címkézése témájában. A bizottság azzal érvelt, hogy az igazolás második részében a módosító indítványunk közül öt nem alkalmazható, mert formálisan ugyan az együttdöntési eljárás területére tartoznak, de eredetileg az együttdöntés feltételeinek nem felelnek meg. Azonban úgy gondolom, hogy a parlament részéről ragaszkodnunk kellene ahhoz, hogy nem ugyanazon az aktuson belüli igazodásról van szó ebben az esetben, és ilyen értelemben, ha egyetértenek, és ejtjük az öt módosító indítványainkat, amelyeket a Környezetvédelmi Bizottsággal közösen fogalmaztunk meg, akkor egy igen fontos elvi, jogi érvet nullázunk le, mert a kettős jogalap esetén amire hivatkozik itt az bizottság, az egész aktust az együttdöntési eljárás kezelő, keretében elfogadottnak kell tekinteni. Én úgy gondolom, hogy az együttdöntésnek vonatkoznia kell a teljes aktusra. Az egyetlen módja az első olvasatbeli megállapodásnak az, hogyha ejtjük azokat a módosító indítványainkat, amelyek a szarvasmarha termékek címkézésére vonatkoznak. Úgy gondolom, hogy ez nem lenne helyes megoldás, mert akkor új eljárást kell kezdenünk a Lisszaboni szerződés értelmében, és az Omnibus 1, 2, 3, 4 vonatkozásában ez az eddig elvégzett munka ismétlését jelentené, és a teljes aki kommunitárt az új delegált eljáráshoz igazítanánk, és az utolsó pillanatban csak, hogy kitegyük az íre a pontot az egész eljárás befejeztével az Omnibus 5 vonatkozásában, amely kompromisszumot eredményezne, mely jogi okokból számunkra nem fogadható el. Az én javaslatom tehát az, hogy először, ahogy javasoltam, hogy a parlament utasítsa el az a teljes omnibus 5 ami két aktust jelent ebben az esetben, mégpedig két okból. Az egyik az az érv, amit kifejtettem, egy jogi megfontolás, a másik pedig az, hogy az Omnibus 5 már nem ad választ számos olyan igénynek, amelyet amiket a parlament korábbi állásfoglalásaiban megfogalmazott. Én nem bánnám, hogyha így járnánk el, hiszen akkor a későbbiekben gyakorolhatnánk ezt a jogunkat, de az adott esetben az én ítéletem az lenne, hogy mivel ezek nem válaszolnak az általunk kifejezett aggályokra, Eh, az Omnibus 5-öst eh, kellene elutasítanunk, ugyanakkor pedig, miután nem csupán egy régi eljárás befejeztéről, hanem egy új kezdetéről is szó van, felkérhetnénk a bizottságot, hogy új javaslatot terjesszen be, amely már figyelembe veszi a Lisszaboni szerződést különösképpen az új együttdöntési területeket a mezőgazdasági politika területén, ugyanakkor kérve, hogy teljesítsék azt a kívánságunkat, amelyet ezt a bizottság, ez a bizottság korábban eh, teljes mértékben eh, beterjesztett, nem csupán részlegesen, ahogy az Omnibus 5 esetén, és végül eh, szeretnénk kérni a jó együttműködési szellemben a tanácsot, illetve a bizottságot, hogy a delegált aktusok vonatkozásában megfelelően megfelelő együttműködést tanúsítson. E, a komitológiai eljárás e, keretében is végrehajtható ez, de úgy gondolom, hogy e, egy hosszabb ideje, évek óta tartó eljárásnak ez méltó befejezése lenne, ha a partner bizottságok, amelyek ugyancsak véleményt nyilvánítottak, a bizottság és a tanács ennek szellemében tudna együttműködni, hogy ezzel előbbre vigye a parlamentnek ezt a fontos előjogát és ennek a tapasztalatnak a birtokában eh, folytathatnánk munkánkat, és kezdhetnénk egy új eljárást, mihelyt eh, erre lehetőség nyílik, felkérve a bizottságot ennek a munkának ilyen értelemben történő tovább folytatására. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Eljárás technikailag nem igazán tudunk mit eh, tenni, azt a frakcióknak kell a valószínűleg a november második felében, a november 2 más, ö, frakció, plenáris ülés döntése szerint kell eldönteni, de a plenáris elé kérvényezhetjük azt, hogy az Omnibus 5-öt utasítsuk el. Ez a normál mód, így lehet a bizottság felé a Lisszaboni szerződés értelmében december 1 -e után új javaslatot beterjeszteni. Egyetértünk ezzel, akkor így járunk el. 31-es pont. Masztalka kollega, meg is adom a szót. Děkuji, pane předsedo. Já se budu snažit být stručný. Köszönöm, elnök úr. Megpróbálok rövid lenni. Gyakran beszélünk a gyermekekről, a gyermekek jogairól, és ma tehetünk is valamit értük. Egy olyan javaslat alapján, amely a hágai egyezményen alapul, mely 2007. november 20-án került megkötésre, amely a gyermektartás és családi tartások egyéb formáinak nemzetközi behajtásáról szól. Ennek az egyezménynek az a célja, hogy a gyermektartást és más tartásokat megfelelően hatékonyan hajtsák be nemzetközileg is. Ez tehát elsősorban a gyermeki jogok védelmét szolgálja, ezt szeretném hangsúlyozni. Számos gyakorlati nehézség merül föl a végrehajtás, a nemzetközi igények érvényesítése, a nyelvi követelmények betartása, a közigazgatási együttműködés területén, a korszerű technikák alkalmazása területén mind-mind késedelmet okozhat, illetve a határidők csúszását eredményezheti az eh, elismerés, a végrehajtás, a behajtás eh, területén is nehézségek jelentkezhetnek. Ha az ügy két EU tagállamot eh, érint, akkor a gyermektartás és egyéb tartások behajtása kicsit könnyebb. Amennyiben olyan eset merül föl, ahol az egyik érintett állam az EU tagja, a másik pedig azon kívüli ország, akkor a konvenció alapján kell eljárni. Eh, ennek megfelelően harmonizált eh, szabályozás segítségével kell tudnunk rendezni az ilyen ügyeket is. Javasoljuk, hogy a közösség eh, kösse meg, illetve írja alá ezt a, az egyezményt a tagállamokkal, hogy a közösség legyen az, amely az egyezmény alapján felléphet. A gyermektartás és családi tartások behajthatóságát biztosító egyezmény az bizottság javaslata alapján úgy kívánjuk meghonosítani, hogy a tagállamoknak kötelezettségként írjuk alá a tájékoztatást a rendelkezéssel kapcsolatban 2010. szeptemberéig, és ennek megoldására a Hágában felállítandó állandó iroda kapna megbízást. A hágai egyezmény alapján szeretném javasolni, hogy ezt szavazzuk meg, ezt az egyezményt, hiszen ez teljes mértékű és globálisan alkalmazható keretet biztosít a gyermektartás és családi tartások hatékony érvényesítésére, illetve behajtására. A dossziéjukban a témával kapcsolatos teljes körű dokumentáció található meg, ezért azt javaslom, hogy november 16-át tűzzük ki a módosító indítványok benyújtási határidejeként. Köszönöm. Bár módosítóknál, a, illetve nemzetközi szerződések módosítóinál nagyon korlátozott lehetőségünk vannak. Köszönöm szépen, más nem kér szót. Akkor 32-es napi rendi pont. géringer asszony kollégája bejelentése, a hatékonyabb jogalkotás, a szubszidiaritás, stb. stb. Géringer asszony. Dziękuję, panie przewodniczący. E, köszönöm, elnök úr. Itt e, a jogalkotás javításával kapcsolatos jelentések 15. változatára, 15. éves e, jelentéséről van szó, amely a bizottság stratégiáját elemzi a szubszíria leírítás és arányosság elveinek alkalmazásáról szóló jegyzőkönyv 9. cikkének értelmében. A hatékonyabb jogalkotás a cél, és ennek elemei közé tartozik a hatástanulmány, az előzetes felmérések elvégzése, illetve a jogszabályok felülvizsgálata egyszerűsítése. A 15. és a 16. éves bizottsági jelentés 2007, illetve 2008 fejleményeit öleli fel, és egyfajta stratégiai áttekintést alapoz meg a 2009-es év vonatkozásában, melynek alapján 2009. október 9-én elfogadott cselekvési terv került megfogalmazásra. A Levi asszony és Ledina asszony által beterjesztett javaslat értelmében az előző jogalkotási ciklus felmérésé alapján. A Lisszaboni szerződés hatályba lépése nyomán úgy gondolom, hogy a jelentés alkalmat teremt számunkra arra, hogy fontos részletkérdéseket elemezzünk, amelyekkel kapcsolatban most nem szeretnék részletekbe bocsátkozni, hiszen ezek ismertek. Itt az arányosság, illetve a szubszíriadérítás elveinek alkalmazásáról beszélünk, az elsődleges jogszabályok, illetve a hatástanulmány elvégzésének feladatairól, mind az elsődleges, mind a másodleges jogszabályok vonatkozásában. Egy korábbi Levi és Medina féle jelentés alapján megállapítjuk, hogy külső szakértők bevonásával összeállított jelentésekre van szükség, amelyekkel a bizottság egyetért, és a belső szakértelem igénybevételével ki is egészíti ezeket, ezzel a munka teher megosztását egyenletesebbé téves Stoiber úr is egyetért ezzel, ha bár az általa tett tegnapi megállapítások némelyike vitatható. Így tehát ebben az összefüggésben vannak olyan témáink, amelyeknek az alapján az újra tervezés, illetve a kodifikáció feladata folytatása során figyelembe kell venni 200 körüli újrafogalmazott változatot, és így késedelmet szenved a bizottsági jelentés beterjesztése. Minden esetre igyekszünk gyorsítani a munkát, de a szavazásra négy vagy öt további módosítást kívánunk elkészíteni. Úgy gondolom, hogy az a hat év, amely a e, jobb jogalkotás vonatkozásában létrejött e, intézményközi megállapodás e, aláírása óta eltelt, bizonyos következtetések megfogalmazását igényli, és a parlamenti reforma foglalkozó munkacsoport bevonása ezen a területen mindenképpen indokolt. Úgy gondolom, hogy december 1-i határidővel elhatározott jelentés készítésről van szó, amely így lassan a körmünkre ég, és a nemzeti parlamentek bevonása, illetve az állampolgárok véleményének kikérése is célszerű lehet itt a végrehajtás minőségének vonatkozásában és úgy gondolom, hogy ezt a szakadékot úgy lehet áthidalni, ha Európa polgárainak, nemzeti parlamentjeinek közreműködését is biztosítani tudjuk, és a velük lefolytatott konzultáció alapján jutunk végső következtetésekre. Pillanatnyilag ez tehát a helyzet, a jelentésemben elolvasható, hogy hogyan állunk ma, és úgy gondolom, hogy itt célszerű köszönetet mondani kollégáim együttműködési készségeiért a parlamenten belül, és bízunk abban, hogy ez a hatékonyabb jogalkotás felé vezet tovább. Köszönöm szépen. Tehát azt gondolom, hogy mindez azon az irányvonalon helyezkedik el, amiket az előző években elfogadtunk, amin dolgoztunk, és azt gondolom, hogy ez fejlődik tovább. Hogyha most senki nem kíván hozzászólni, akkor azt szeretném a titkárságnak javasolni, hogy napoljuk el a többi napi rendi pontot, azonban mégis még a 33-as pontot azért szeretném felhívni, hiszen Wikström asszony itt van a körünkben. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez egy nagyon érdekes téma, amelyről szó van, mégpedig itt az Envi bizottság egy jelentésével foglalkozik ez a napirendi pont az átültetésre szánt emberi szervekre vonatkozó minőségi, biztonsági előírásokról szól. 46 ezer ember áll a várólistákon Európában, akik átültetésre szánt szervekre várnak, és 15 és 30 százalékos az elhalálozási arány, miközben várakoznak. Tehát ez azt jelenti, hogy 10 személy hal meg Európában naponta miközben a várólistán vár az átültetendő szervre, és a különböző tagállamban nagyon eltérően vannak szabályozva ezek a dolgok, tehát itt egészen a vad szervátültetésektől egészen a, a nagyon szigorú szabályozásig terjed, és vannak olyan szervek, amelyek határon átnyúlóan más tagállamokban kerülnek felhasználásra. És tudjuk azt, hogy azok tehát nem olyan könnyű találni néhány személy számára átültenedő szerveket. Például gyerekek vagy bizonyos betegségben szenvedőek számára rendkívül fontos lenne, hogy egy olyan pult alakítsunk ki, amely lehetővé tenni azt, hogy donorokat és fogadó személyeket lehessen találni észszerű időn belül, és a, ezt a transplantációs folyamatot kellene leképeznünk, amelyek figyelembe veszik ezeket a szükségszerűségeket, és egyben magas minőségi követelményeket is teremtenek. Tehát biztosítanák azt, hogy az élő, illetve elhalálozott donorok által ajándékozott szervek eh, csak is önkéntes alapon történhetnek, és díjazás eh, nem fordulhat elő ezekkel kapcsolatban. Tehát a donorok és a fogadók eh, adatait is védenünk kell kell, és ezeket szeretném kihangsúlyozni ezzel kapcsolatban. A javaslat egyébként a nemzeti szervezet szükségszerűségét is kihangsúlyozza a biztonság növelése érdekében a szerv szállításra vonatkozó szabályokkal is foglalkozik, a transplantációs központokra is kiterjed, ezeket szabályozza a tagállamokban, azonban nagyon fontos az, hogy új együttműködések alakuljanak ki a tagállamok között a, a szervátültetésekkel kapcsolatban, és hat hangsúlyozom ki azt, hogy fennáll az az akarat, hogy a jelenlegi együttműködést a tagállamok között javítsuk, és én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos kihangsúlyozni. Tehát közös biztonsági és minőségi standardokra van szükségünk, és ezt az irányelv javasolja is, de még több tiszteletet és még több biztonságot kell teremtenünk ezzel kapcsolatban a tagállamokban. Tehát a szakszemélyzet, az orvosi szakszemélyzetnek is biztosnak kell lennie abban, hogy minden biztonságosan fog lezajlani, és nagyon magas minőségi standardok mellett. Tehát mindaz, amit erről tudunk, amellett elmondható a az, hogy a küszöböt talán sikerül lecsökkentenünk, és még több együttműködést teremtenünk Európában annak érdekében, hogy azok, akik, se, akik szervált ültetésre várnak, mindazoknak nagyobb lehetőségük legyen arra, hogy megtalálják azokat a donorokat, akik erre hajlandóak. És az a véleményem, hogy elsődlegesen nagyon fontos, hogy több ellenőrzést kell teremtenünk a tekintetben, hogy a tisztelet is a donorokkal szemben még magasabb fokú legyen, hiszen nagyon fontos szabályok vannak arra, hogy kik lehetnek egyáltalán donorok, és ezek nagyon eltérőek az egyes tagállamokban, és ez egy nagyon érzékeny terület, hiszen itt egzisztenciális, néha akár teológiai kérdéseket is érinthet, és mind ezek a kérdések is fontosak a kérdéskörben. A, a, nemzetközi, a nemzeti, nemzetállami előírások továbbra is megmaradhatnak, illetve egy kérdés jelen pillanatban a kérdés az, hogy egy egységes európai keretet teremtsünk ezzel kapcsolatban, de mindez azt gondolom, hogy jelen pillanatban egy fundamentális ponton múlik, mégpedig azon, hogy itt az egyén akarata, szándéka is rendkívül fontos. Tehát, hogy amikor valaki egészséges emberként bejelentkezik egy donor regiszterbe, és ezt rögzíti, ezt az akaratát, hogy hajlandó arra, hogy a szervét felajánlja, és mindezt oly módon tehesse meg, hogy a hozzátartozói ebbe ne avatkozhassanak bele. És én azt gondolom, hogy itt a közös rendszer megteremtésével kapcsolatban nagyon fontos az, hogy ezt az önálló egyéni akaratot ki kell hangsúlyozni. Tehát, hogyha valaki még élőként ezt ki akarja nyilvánítani, hogy halála után a szervét fel kívánja ajánlani, akkor ez egy nagyon fontos pont, hogy ezt garantáljuk neki, hiszen nagyon fontos az, hogy természetesen ez a, az egyik szabadságjog kérdéskörébe tartozik. És azt gondolom, hogy nagyon fontos az anonimitás fundamentális joga is ezen a rendszeren belül, amit szintén garantálnunk kell, és a különböző technikai rendszerekhez való hozzáférés is rendkívül fontos, ez is nyilvánvaló fontosságú, és hogyha szükséges, akkor lehessen egyes donorokat felkutatni akár. Tehát ez a felkutathatóság tudományos szempontból eh, képesnek kell, hogy legyen arra, hogy felkutathatóak legyenek bizonyos orvosi szempontból egyes donorok. És ezért kérem, önöket, eh, tisztelt eh, kolléganők, kollégák, hogy a következő ülésünkig remélhetőleg sikerül benyújtanom egy eh, szöveget ezzel kapcsolatban. Éva Lichtenberg is dolgozik egy hasonló témán, és talán együtt tudunk ezen a téren ezt a gondolatainkat összefoglalni, és még nagyon sok mindent tudunk tenni ebben a kérdéskörben, és nagyon örülök annak, hogy ezt itt megvitathatjuk, és hogy közösen tudjuk ezt az eszmecserét lefolytatni és azt gondolom, hogy majd, hogy nem betartottam az időt, amely rendelkezésemre állt.